Buon pomeriggio. Kellemes, szép délután kívánok mindenkinek. Ha mindenki helyet foglal, akkor kezdhetjük a bizottság munkáját. Preliminarmente vi propongo di... Először javaslom, hogy fogadjuk el a napi napirendet egyetlen módosítással, nevezetesen Az európai menekültügyi rendszerről szóló pont elnapolásával, hogyha már hát semmiféle elevetés nincs, akkor elfogadottnak nyilvánítom a napi rendet. A második pont az elnök bejelentései, hát ma semmi különösen nem szolgálhatok önöknek, de azért szeretném elmondani, hogy a, a frakció elnökök értekezete arra kérte a szakbizottságot, hogy rendkívül ülést szervezzen Redding Malmström biztosok részvételével, annak érdekében, hogy megvitassák az Európai Parlamenti állásfoglalás fejleményeit, amit a közelmúltban fogadtak el. Cifica di, di Libe coordinatori. Conseguentemente Strasbourgban ebben a témában már koordinátori ülést szerveztünk. Szeretném, hogyha mindenki felírná a naptárjába, hogy szerdán kerül sor erre az ülésre, mégpedig szeptember 29-én délután 4 órától. Di approvare la proposta dei coordinatori di nominare i seguenti relatori. Javaslom, hogy a koordinátorok javaslatait fogadjuk el. Meló úr lenne a jelölt a szezonális munkáról. Az európai terrorizmus elleni stratégia Sophie Intveld, és szeretném azt is elmondani, hogy holnap délután, illetve holnap után délelőtt meghallgatás lesz a gyermekek szexuális zaklatása témában. Clays. Ja, thank you. Clays úr kért szót. Most utalt a koordinátorok ülésére, elnök úr. Múlt héten Strasbourgban Mámström asszony és Reding asszony a körünkben voltak, és arról beszéltünk, hogy egy későbbi ülést is előkészítünk, de szeretném azt megtudni öntől, hogy hogy miért lesz még Strasbourgban a koordinátorokkal egy találkozó, hiszen nem szokásos ez. A szabályzat értelmében a koordinátorok azért találkoznak, hogy eljárási kérdésekről tárgyaljanak, illetve hogy különböző jelentéseket adjanak meg különböző frakcióknak. Ebben az esetben egyik-két kérdés sem forog fent. Itt politikai jellegű kérdésről van szó, és nem igazán értem, hogy miért nem hívnak erre az ülésre mindenkit meg, tehát azokat is, akik nem iratkoztak fel. Most nem tudom, hogy ez tilos, vagy, vagy miért nem lehet ezt így csinálni, de véleményem, véleményem szerint ez az eljárás így nem elfogadható. Ami a romák kérdését illeti, ez rendkívül összetett téma. Az elnökök értekezletén arról volt szó, hogy a Libe foglalkozik ezzel a témával. Szerdán 16 órakor sor is kerül erre az ülésre, ami pedig azokat az okokat illeti, amelyek értelmében az önök frakciója nem került ebbe bele, a koordinátorok ülésén fogunk erről tárgyalni, ezt, erre pedig holnap reggel kerül sor. Úgyhogy javaslom, hogy térjünk át a harmadik napi rendi pontra. Grúziával van két megalapodás tervezetünk. Az Európai Unió és Grúzia közötti engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról. Griszbek asszonyé a szó. A két megállapodásról készült jelentés tervezett témájában aztán majd megadom a szót két további képviselőnek, de először Kriszbek asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Köszönöm először is a szót, és hogyha egyetértenek velem, akkor egyszerre számolnék be arról a két pontról, amely az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szól, illetve a vízumok kiadásának megkönnyítéséről. Ez a két szöveg, ez a két téma az önök jóváhagyására vár. Javaslom az elfogadását, ha lehet egyszerre. csak azon megállapodás vonatkozásában, amely Pakisztára vonatkozik, és amit a múlt héten fogadtunk el, ez is a felveti a kooperációs kérdés témáját. Ami Grúziát illeti, egyértelmű ez a téma az EU és Grúzia vonatkozásában. Néhány szót engedjenek meg. A 2008-as konfliktust követően rendkívüli Európai Tanács ült össze 2008. szeptemberében, és úgy döntött, hogy megerősíti az együttműködést és a kapcsolatokat az Európai Unió és Grúzia között. Különös tekintettel a vízumkönnyítés területén. A közös meghatározás értelmében egyszerűsítendő a vízum megszerzése, megszületett a, és meg születik a megállapodás ebben a témában, csak akkor, hogyha a visszafogadás is rétezik. 2008. novemberében e, ez hivatalosan meg is született az EU és Grúzia között, úgyhogy született egy szövegtervezet, amely a grúz hatá- e, hatóságokhoz 2009. februárjában került el, e, és beindult az első körben a tárgyalás ekkoriban ezen keretek között. Aztán 2009. novemberében parafálták a szöveget a tárgyalások résztvevői. Szeretném elmondani, hogy az Egyesült Királyság és Írország is részt kíván venni a megállapodásban félként, de három hónapos késlekedéssel rendelkezik pillanatnyilag az aláírás terén. A megalapodása természetesen a re- teljes reciprocitás alapján került sor, és mind nemzeti, mind harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozik. A visszafogadási kötelezettség, ami a nemzeti állampolgárokat illeti, a volt ö, állampolgárokra is vonatkozik, akik ö, lemondtak állampolgárságukról, anélkül is, hogy bárhol máshol állampolgárságra tettek volna szert a nemzetiségi állampolgárokra vonatkozóan minden családtag ide tartozik, teljesen független attól, hogy milyen állampolgár. Az információk, a dokumentumok, a, a bizonyítékok, az átadás módja, a tranzit, tehát minden, ami administratív jellegű, szintén a megállapodás részét képezte, és mint ahogy minden egyes visszafogadási megállapodás vonatkozásában vegyes bizottságot állít fel. Szeretnék emlékeztetni arra, mert a, Strasbourg ülésen emlékeztetek engem is arra, hogy pillanatnyilag a visszafogadási megállapodásokat illetően semmiféle értékeléssel nem rendelkezünk, nevezetesen arról, hogy hogyan alkalmazzák őket. És nyilvánvalóan ezen két megállapodás keretén belül szilárdan azt szeretnénk, hogy igenis értékelésre kerüljenek a gyakorlati megvalósítások. Hangsúlyoznánk azt is ebben a két szövegben, hogy teljes tiszteletben kell tartani az emberi jogokat, az európai emberi jogok konvenciójának megfelelően, illetve a nemzetközi megállapodások értelmében is, amelyek erre a jogi területre vonatkoznak. Jelezni szeretném azt is, tekintettel arra, hogy a múlt héten fontos viták folytak a visszafogadási megállapodásról, és emlékeztetnék, hogy lehet, hogy ö, nyitott ajtókat döngetek, de érdemes talán elmondani, hogy ez volt az első befogadási megállapodás a Lisszaboni szerződés keretén belül, és ez azt jelenti, hogy jogi és politikai szempontból nagyobb a felelősségünk, mint a korábbi megállapodások vonatkozásában. Ugyanis társjogalkotók lettünk. Tehát emlékeztetnék arra, hogy a, ez a két megállapodás olyan országgal jött létre, amely aláírta a Genfi Egyezményt, illetve az Európai Emberjogi Egyezményt is. Ez tehát bizonyos fokú garanciát jelent, mégpedig magasabb szintűt, mint a korábbiak. Néhány szót engedjenek meg a második megállapodásról, amely a vízumok kiadásának megkönnyítését célozza meg. Tehát minden vízum igénylő esetében az önök előtt álló megállapodás, mind a döntést, mint a kiadást illetően vízum vonatkozásában gyorsan, tíz nap alatt kell, hogy megszülessen, ez maximum 30 napot érhet el, naptári napot, kiegészítő vizsgálat céljából, hogyha szükség van erre, és sürgőség esetében pedig két ö, munkanapra csökkenthető. Ami a grúz állampolgárokat illeti, 35 euróba kerül a vízum, mindenféle administratív ö, dolog ide tartozik. ezeket pedig egyértelműen megfogalmazza a második megállapodás. A vízumok kiadásak megkönnyítése tekintetében, ami rendkívül fontos lépés Európa integrációjuk útján. Ennyit szerettem volna elmondani, de mielőtt még átadnám a szót a bizottságnak és a kollégáknak, el szeretném mondani, hogy a általános keleti és déli szomszédokkal folytatott együttműködés keretén belül történik, természetesen a kaukázus térséges ide tartozik, és olyan területeken, amelyek az EU külső határain túl találhatók. A cél az, hogy biztonság, stabilitás alakuljon ki, illetve megfelelő kapcsolatok ilyen szinten is Grúzia és az EU között, egyértelmű jogi keretek között és teljes kölcsönösség keretén belül. Nos, ennyit szerettem volna elmondani a két megállapodásról, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kriszbek kolléganő. Most pedig Fázson kollégának adom meg a szót. Najlépsa, hvála, gospod predsedujući. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is szeretném megköszönni a kollégáknak ezt a dokumentumot, és szeretném támogatásomról biztosítani a jelentéstevőt. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió megnyissa kapuit a harmadik országok számára, olyan országok számára, amelyek teljesítik a feltételeket. Az elmúlt évben Szerbia esetében, Macedónia, illetve Montenegro esetében tettük ezt meg. Ebben az évben pedig Bosznia-Hercegovina és Albánia volt soron a vízumkönnyítés kapcsán. Nagyon fontos a vízumkönnyítés, nagyon fontos ez a lépés ahhoz, hogy teljes mértékben meg lehessen szüntetni a vízumkötelezettséget. Ezt azt jelenti, hogy sokkal könnyebben utazhatnak ezen országok állampolgárai, például a egyetemi hallgatók, és ez jó a hátrányos helyzetű csoportoknak is, hiszen nem 60 eurót kell most már fizetniük, hanem csak 35 eurót, és főként a fiataloknak, az egyetemistáknak, az újságíróknak teszi majd ezt lehetővé, hogy Európába utazhassanak. Mi pedig más részről erősíthetjük kulturális együttműködésünket Grúziával. Amit mondani szeretnék a vízumkönnyítéssel kapcsolatban, az az, hogy fontos az, hogy ez a gyakorlatban is valóban megvalósuljon. Az utolsó alkalommal a balkáni országoknál bemutatkozott az, hogy ez a vízumkönnyítés a gyakorlatban nem igazán valósult meg. Ez azt jelenti, hogy fontos az, hogy ezt meg is valósítsuk. És az is rendkívül lényeges, hogy az állam is minden kritériumot teljesítsen. Megfelelő információs kampányra van szükség, hogy az állampolgárokat informálhassuk arról, hogy mit is jelent a vízumkönnyítés. Így nem lesz félreértés, ugyanis uh, itt nem szabad mozgásról van szó, hanem még mindig lesznek bizonyos fajta korlátozások, amelyeket be kell tartani. amennyire hamar csak lehet, amennyiben az államok erre készen állnak, le kell küzdenünk ezeket az, ezeket az akadályokat. Ez csak egy technikai jellegű eljárás, és ami a politikával függ össze, azt más keretek között kell megoldani. Fontos az, hogy az Európai Unió a szomszédos országainkat a lehető legközelebb hozza határainkhoz, mert ezáltal az európai értékeket is közvetíteni tudjuk, főként a fiatalok felé ezekben az országokban. Hadd köszönjem még egyszer a jelentéskészítő munkáját, és még egyszer megerősíteni, hogy támogatom őt. La parola al Lisek. Dziękuję bardzo. Krisztof Liszeké a szó. Köszönöm, elnök úr. Tekintettel arra, hogy Grisbeck asszony ebben a kiváló jelentésben, és kollégánk is, aki előttem szólt, minden érvet elmondott már a jelentés mellett, Emlékeztetnék arra, hogy szeptember 15-én az AFET már megvitatta ezt a kérdést és a két vélemény, amelyet megfogalmaztam, módosítás nélkül került elfogadásra, módosító indítvány nélkül. Tehát támogatunk minden érvet, amelyet a két kollega felvetett, és támogatjuk ennek a két megállapodásnak a létrejöttét az Európai Unió és Grúzia között. További érvként szeretném felhozni azt, hogy az elmúlt négy hónap során Kétszer is volt alkalmam Grúziába járni, az AFET delegációjában. Egyébként a SZEDE albizottság delegációját is vezettem. Úgyhogy ami az emberi jogokat illeti Gróziában, függetlenül attól, hogy melyik frakcióhoz tartozunk, és milyen nemzethez, támogatjuk a demokratikus struktúrák kialakulását. Azt tapasztaltuk az első látogatás során, hogy Grúzia létrehozta a közrendet, a választások nagyon sok megfigyelő jelenlétében mindenféle feszültség nélkül zajlottak le, ami nagyon fontos, mert korábban bizonyos fenntartások voltak Grúziával kapcsolatban. Hangsúlyozni kell azt is, hogy az elnök és a kormány milyen sikeresen lépett fel Grúziában a korrupció ellen. Ez az ország függetlenül néhány külső problémától, amiről most nem akarunk vitát folytatni, jó irányba halad. Az Európai Unió, hogyha aláírja ezeket a megállapodásokat, feltétlenül támogatnia kellene ezeket az erőfeszítéseket. Úgyhogy támogatom ezt a al- aláírást. Köszönöm. Most Isabel Rice asszonyi a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy bevezették ezt, az, ezt a jelentést, csatlakozik a tanácshoz, illetve a tanács álláspontjához mindez a tanács kielégítőnek tartja ezeket a tárgyalásokat, és azt kívánja, hogy gyorsan hatályba lépjenek ezek a dokumentumok. Úgyhogy reméljük, hogy gyorsan fog lezajlani minden, mert akár csak önök, mi is úgy gondoljuk, hogy egy szélesebb körű együttműködés létrehozása és az Európai Unió és Grúzia közötti nagyobb együttműködés pozitív lenne, az illegális bevándorlás elleni harcban is mindkét megállapodásnak köszönhetően. Ami a megállapodás tartalmi részét illeti, talán a bizottságnak adnám át a szót. Egy kérdéssel kapcsolatban megnyugtatnám azonban önöket, nevezetesen arról, hogy minden diák nem vízümmentes, de aki iskolai kirándulásról vesz részt, igen, és ez azért fontos előrelépés. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság nevében Gerald Daphne Kókó következik. Merci, Monsieur le Président. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az előadó asszonynak is ezt a kiváló jelentést. Rendkívül elégedettek vagyunk a bizottságnál, hogy a parlament támogatja ezt a két megállapodást, amelynek megtárgyalására olyan légkörben került sor, nyilván mindenki emlékszik erre a 2008-as eseményeket követően. A bizottság mindent megtett annak érdekében, hogy egy a rendkívüli ö, csúcs ö, politikai üzenetét ö, konkrétummá vál, varázsolja, mégpedig, ha lehet, minél gyorsabban. A két megállapodás eredménye a politikai akaratot tükrözi, nevezetesen, hogy minél előbb lépjünk előre, hogy működőképessé tegyük a megállapodásokat. Nem akarok utalni itt a politikai kontextusra, a tisztelt képviselők már emlékeztettek minket erre. Ami a vízum kérdést illeti, engedjenek meg, hogy néhány megjegyzésre reflektáljak, Májon asszony ö, utalt ezekre például. A könnyítési megállapodás nem csak az eddigi pozitív tapasztalatokat veszi alapul, a vízum könnyítés terén, például Oroszország, Ukrajna és Moldávia vonatkozásában, a nyugat-balkáni országokkal is, és ebben a kontextusban azon túl, ami a vízumkönnyítési megállapodásban található, figyelembe kell venni a kódex különös tekintettel 48-as cikkét, ami a helyi együttműködésre utal, azzal a célral, hogy a harmonizáció még magasabb fokú legyen a vízum kiadás szintjén. Természetesen a bizottságnak az a célja, hogy tovább könnyítsen a vízum kiadási folyamaton a Nyugat-Balkánhoz hasonlóan, ahol is útmutatások születtek ebben a témában, és azon jó tapasztalatok alapján és gyakorlat alapján, amelyet már követtünk az elmúlt években, az információs kampánynak köszönhetően ö, ismertetni a grúz állampolgárokkal ö, ezen megállapodások eredményeit. Ami a globális megközelítést illeti, a vízumkönnyítés vonatkozásában ugyanúgy járunk el, mint az előző években. A tárgyalások folynak mindkét síkon. A visszafogadás, illetve a vízum megkönnyítés terén. Grúzia esetében egy kicsit azért változtattunk, bár a megközelítés ugyanaz, az Egyesült Királyság és Írország opt-innel rendelkezik a visszafogadás vonatkozásában, és ez azt jelenti, hogy mindkét megállapodás egyszerre fog életbe lépni, ahogy megvannak az aláírások. Az előadó kérdésére válaszolva, megerősítem, hogy a bizottság célja az, hogy az évvége e- előtt teljes körűen értékelje az eddigi megállapodásokat ebben a témában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bronz kollega kért szót. Parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ami a visszafogadási egyezményt illeti, miért fontos az, hogy egy állam, például itt uh, Grúzia, hozzájáruljon ahhoz, hogy a, a saját uh, állampolgáit visszafogadja. Azt megértem, hogy esetleg a harmadik országokból érkezőket nem szívesen fogadják vissza, de azt gondolom, hogy ezeket inkább harmadik országba kellene küldeni, nem pedig Grúziába. A második kérdésem pedig a vízumkönnyítésről szól. Ez a folyamat, ennek a folyamatnak semmi köze nincs a bevándorláshoz, vagy pedig az állandó tartózkodáshoz. Mégis van egy-két biztosíték, egy-két záradék ebben a dokumentumban, amely erre, erre a kérdésre utal megkérdőjeleződik a státuszuk, és ezért kiszolgáltatottak lesznek, különböző ö, nem megfelelő bánásmódnak lesznek kiszolgáltatva. Nagyon sok ország esetében ö, ilyen vízum megkönnyítési megállapodás született. Foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kriszbek képviselője a szó. Ha, francia beszélve. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a két jelentése kapcsolatos pozitív hozzáállásukért, biztatásukért, a tanácsnak és a bizottságnak a pontosításokért, a kiegészítő információért, és az értékelése kapcsolatos információért. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy olyan folyamat indulhasson meg, ami most már jogi szempontból megfelelő módon indul, és ami megfelel a céljainknak itt az Európai Unión belül, és talán Vonks kollégát is megnyugtatja majd megjegyzéseit illetően. Úgyhogy tényleg várjuk az értékelést, nem csak a két Grúziára vonatkozó megállapodás vonatkozásában, hanem az általános területeken is azzal a célral, hogy előre léphessünk. Azt hiszem más kérdés nem vetődött fel, a diákokra vonatkozó kérdés megválaszolásra került, a kölcsönösség illetve a két megállapodás együttes kezelése vonatkozásában, tehát az, a visszafogadás és a vízum kérdés egyszerre kerül ö, elénk, ezzel példát statuálunk. Én jobban szerettem volna, hogyha ezzel kezdjük, nem Pakisztánnal, lehet, hogy önmagamat ismételgetem, de szerintem ez sokkal erőteljesebb és hatékonyabb lett volna, ami az Európai Unió imázsát illeti. Azt hiszem válaszoltam minden kérdésre, de ha van még valami nyitott kérdés, teljesen teljes mértékben rendelkezésükre álló kedves kollégák, köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen az előadónak. Most kellene néhány pontosítással élnem. A két témában október 6-áig, 12 óráig kell benyújtani a módosító indítványokat. Tekintettel az eljárásra, csak az eljárásra vonatkozó jogalkotói módosító indítványokat fogadjuk el, szavazásra pedig október 25-én és 26-án kerül sor, majd a novemberi plenárison. De úgy látom, hogy Keller úr kért szót, úgyhogy késekedés nélkül meg is adom neki a szót. Parancsoljon. Jöre Keller, prega! Keller asszony, bocsánat. Um, um, sorry for being late because of the change. Elnézést, hogy uh, késtem. A rendváltozás miatt csak most érkeztem. Van egy-két kérdésem a visszafogadási egyezményt illetően, illetve a vízumok kiadásának megkönnyítésével kapcsolatban is lenne egy-két kérdésem. A visszafogadásról tudni szeretném, hogy a bizottság, illetve a tanács tisztában van-e azzal, hogy potenciálisan hány embert érint ez az Európai Unióban, illetve Tudjuk-e, hogy milyen okból utaztak be az Európai Unióban, miért esetleg kérnek-e menedékjogot, illetve tudni szeretném azt is, hogy Dél-Oszétiába küldenek-e vissza embereket, azért, mert önök is bizonyára tudják, hogy itt még életben van a halálbüntetés, tehát ezt mindenképpen figyelembe kellene venni. Az Amnesty International, illetve a kínzás ellenes bizottság is úgy találta, hogy még mindig nagyon rosszak a körülmények, és a nők elleni erőszak problémát okoz Grúziában, ugyanúgy, mint a kínzás is. Nem ideális tehát a helyzet, nem ideális az, hogy ide visszaküldjünk embereket. Nem tudom, hogy a bizottságnak van-e erre vonatkozólag megjegyzése. Ami pedig a vízum megkönnyítését illeti, hát először is meg kell találnom a jegyzeteimet. Azt hiszem, hogy később szót kell majd kérnem ebben a témában, mert egyelőre nem találom. Rendben. Talán a titkársághoz kellene fordulni az elmondottakkal ö, írásban. Most azonban lezártnak nyilvánítom ezt a pontot, és javaslom, hogy térjünk át az ötös pontra, Úgyhogy késekedés nélkül megadnám, ki nem Guillaume asszonynak a szót a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimum szabályai címmel a egy csomagot egészíti ez ki. Az eladó már felvette a kapcsolatot a bizottsággal, az árnyékjelentés készítőkkel, megvitatta a különböző részleteit ennek a témának, most pedig az előadót fogjuk meghallgatni, aki talán elmondhatná, hogy hogyan is épül fel majd a munka. Hát nem tudom, a tanács remélhetőleg hozzá fog majd szólni, bár a tanács nincs itt, úgyhogy talán majd a bizottság. Guillaume asszony. Köszönöm, elnök úr. Nos, a munkadokumentum, amit javasoltam önöknek, azzal a célral rendelkezik, hogy a legfőbb változásokat felülvizsgálja és átnézze, amelyet a bizottság a 2005. decemberben elfogadott irányelv vonatkozásában hozott. Nagyon hosszú ez a dokumentum, de egyáltalán nem az a célja, hogy teljes körül legyen politikai értékelés a célja, a, illetve hogy anyagot biztosítson a vitára a szakbizottságon belül a módosító indítványok számára. Engedjék meg, hogy először a kontextusra utaljak remélhetőleg jobban megértik majd, hogy miért így közelítettem meg a kérdést. A harmonizációs intézkedések ellenére, amelyekre tíz évvel ezelőtt került sor a menekültügy vonatkozásában, még mindig nagyon nagyok a különbségek a menekült státuszt kérők vonatkozásában és a döntések terén is. A számok önmagukért beszélnek, csak két példával élnék. 2009-ben az első fokon ö, 65 és mínusz 1 ö, százalék között mozognak. A második szám, maguk a menekült státuszt kérők és kérvények vonatkozásában megint csak első fokon, egyes országokban 30 napot vesznek igénybe, másokban kettőt. A közelmúltban megjelent tanulmányok azt mutatják, például a bizottsági tanulmány, vagy az alapvető emberjogi ügynökség anyaga azt mutatja, hogy óriási különbségek vannak a tagállamok között ebben, ebből a szempontból, legyen az gyorsított eljárás, harmadik ország, a jogi segítségnyújtás és egyéb területeken. A közös menekültügyi rendszerrel megoldható lenne ez a probléma az egész európai területen. Szemben áll azonban a Dublini Egyezmény egyik elvével, nevezetesen, hogy összehasonlíthatók legyenek a, ezek a rendszerek az egyes tagállamokban. Közös rendszer felé mehetnénk, és bizonyos területeken rendkívül szükséges, azért, hogy igazságos és hozzáférhető jogi elbírálást jelentsen mindenki számára. Rendkívül ambiciózus ez a cél, egyértelmű a megállapítás. Az előző dokumentum minimális megközelítéssel állt a témához, és nem volt elegendő alap a harmonizációra. csak azokat védték, akiket valamilyen módon ö, ö, mindenképpen védeni kellett. Úgyhogy garantálni kell az igazságos eljárást. A bizottság felülvizsgálata tehát azzal a célral rendelkezik, hogy a különböző nemzeti rendszereket harmonizálja. Ez alapvetően fontos az új jogi és politikai kontextusban, hiszen a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével nem elég a minimum, sokkal ambíciózusabb célokat kell kitőznünk, közös normákat magunk elé. Emlékeztetni szeretnék a filozófiára. Az elsőfokú eljárások javítása mind a menekült státuszt kérők, mind a tagállamok érdeke, hiszen az itt hozott döntés lehetővé tenne a kompetens hatóság számára, hogy megalapozott döntéseket hozzon, és hogy csökkentse a negatív határozatok számát, hogy ne kelljen fellebb viteli bíróságokhoz fordulni, és csökkentse a költségeket a befogadó tagállamok számára. A részletekre is kitérhetnék, de a cél az, a lehető legkisebb számra szorítsuk a derogációk számát, ahogy már korábban is elmondtam, a derogációk és korlátozások a jelenlegi kontextusban nem csak kevésbé kompatibilis nemzeti rendszereket hoztak létre az európai rendszerek vonatkozásában, hanem igen eltérőeket is tagállamonként. Kedves kollégák, így szerettem volna megközelíteni a munkánkat, és önökhöz hasonlóan én is oda fogok figyelni, akár csak ahogyan ezt tettem az elmúlt hónapok során az árnyék jelentés készítők véleményére, és először már is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ilyen gyakran összeültünk. Rendkívül aktívak, kitartóak voltak az árnyék jelentés készítők. És természetesen figyelmesen hallgatom a tanács és a bizottság véleményét, ha esetleg ezzel a témával kapcsolatban, vagy pedig arról, hogy milyen viták folynak a tanácson belül a gyakorlatot illetően, mert rendkívül komplikált ez a téma, ahogy hallom. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm szépen. Guillaume asszony. Flótra asszony kért szót. Merci. Köszönöm szépen comme le rappelait la euh, Sylvie Guillaume. Ahogy Sylvie Guillaume is euh, említette, előadónk, többször is összeültünk, hogy ezen javaslat különböző pontjait megvitassuk. El kell mondanom, hogy ami engem életén rendkívül elégedett vagyok a munkadokumentummal, amely előttünk áll a mai napon. Azt hiszem, hogy tényleg, hogyha még nem is teljes körű, mindenképpen nagyon jól rámutat eh, azokra a sötét pontokra, azokra a lyukakra, eh, amelyek azt mutatják, hogy eh, nem lehet, ahol nem lehet hozzáférni a menekült státuszhoz Európában. És ez akár a határok mentén, vagy a kiskorúak vonatkozásában vetődik fel, Ugye vannak garanciák, amelyet gyakorta kérnek ilyen esetben, vagy ott van a gyorsított eljárás, amit megint csak eléggé sokan kritizálnak. Többször is hallottam az Európa Tanácsnál az emberi jogi biztustól, hogy a gyorsított eljárás nem igazán <laughs> megfelelő. Úgy gondolom, hogy a munkadokumentum alapján az a célunk, hogy közös európai normákat hozzunk létre, ami aztán alapot képezhet majd arra, hogy akinek szüksége van, megbízható eljárás keretében kérhessen menekült státuszt. Nyilván ehhez módosításokra van szükség a jogi segítség vonatkozásában legyen az az eljárás, vagy az a nyelv, amit valaki megért és beszél, a fellebbezés lehetősége, és aztán olyan hatóságokhoz való fordulás, amelyek kompetensek az egész eljárás során. Ez sajnos nem így van minden egy, nem minden egyes országban, sőt nagyon sok országban nem így van. Nagyon sok olyan hatóság van, amely olyan határozatot hoz, amelynek drámai következményei vannak az adott személyre. Köszönöm ezt a munkát, rendkívül kollektív jellegű volt, köszönöm a javaslatokat, támogatom őket, legalábbis a jól körülírt célokat, amelyek megfogalmazottak ebben a munkadokumentumban. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen elengedhetetlen, egy közös menekült, ügyi, menekült jogi rendszer létrehozása az Európai Unió belül nagyon fontos, hogy újra felülvizsgáljuk ezt az irányelvet, mert ha ezt nem tesszük, akkor nem lehet közös menekültügyi rendszerről beszélni Európában. Mindenképpen bele kell ezt venni abba a csomagba, amelynek célja egy megbízható közös európai menekültügyi rendszer létrehozása. Hogy mindenkinek garantálhassuk az eredmény megbízhatóságát. Azt hiszem, hogy ez a kihívás áll előttünk. Szerintem ez az irányelv nem rekedhet meg sehol, mert alapvetően szükséges a közös európai menekültügyi szolgálat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Monika Olmájer következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretnék Szilvi Guillaume kolléganőnek köszönetet mondani azért, mert egy olyan munkadokumentumot tárt elénk, amelyben a legfontosabb pontjait elmondta nekünk, és egyfajta áttekintést adott arról, hogy milyen nézőpontok vannak a bizottság esetében az eljárással kapcsolatban. Tudom, hogy abban egyetértés van, hogy alapvető standardokat szeretnénk, például, hogyha hogy valakinek meg kell kapni, hogy, hogy, hogy például abban az esetben, hogyha egy menekült státuszért folyamodó szeretne tolmácsot, akkor ezt megkaphatja, mert egyetértünk. Azonban vannak olyan pontok, ahol még jobban el kell gondolkodnunk, például az ingyenes jogsegély. Az elmúlt találkozókon az Európai Bizottság már elmondta, hogy Ausztriában már van egy ilyen fajta tanácsadás, egy ilyen jogi tanácsadás, amelyet a hivatalból végeznének el. Ausztriában érdeklődtem, Két kísérleti projekt van, azonban Ausztria elutasítja ezt a passzust, mert a kísérleti projektek azt mutatják, hogy ez nem annyira adekvát ez az eljárás. Angliában is érdeklődtem. Anglia már eleve elutasítja az ingyenes jogi tanácsadást, mert az itteni kísérletek sem voltak annyira sikeresek, mint ahogy az Európai Bizottság felvázolta. Szerintem fontos a jogi tanácsadás, hiszen tudnia kell egy menekült Státuszt folyamodónak, hogy milyen eljárások vannak, vagy hogyan tud egyáltalán igényt beadni. Én pozitív vagyok ezzel szemben, de hogyha ez azt jelenti, hogy valaki ingyenes ügyvédet is kap, akkor ez nagyon is költséges lehet a tagállamok számára, és problémás lehet ez. Ezért úgy gondolom, hogy erről tovább kell még tárgyalnunk, hogy most valóban fontos az, hogy már első lépésben azzal kezdeni a dolgot, hogy ingyenes jogtanácsadást adjunk, ezt kicsit problémásnak tartom, azért, mert egy per esetében egyértelmű az, hogy egy menekült nem tud egyedül megfelelni egy ilyen perben, ott mindenképpen jogi tanácsadásra van szükség, tehát meg kell ezt is vizsgálnunk. Ezután az eljárást illetően meg kell nézni, hogy milyen visszaélési lehetőségek vannak. Amit ő visszaélésnek tekint, én azt nem mindegyiket tartom visszaélésnek, úgy gondolom, hogyha menekültek jelennek meg, őket a lehető leggyorsabban be kell őket fogadni, és ezért a gyors eljárást mindenképpen üdvözlöm az LPP nevében is. Azonban visszaélés előfordulhat a menekült jogszabályok kapcsán, és a hivatalok számára lehetővé kell tenni, hogy fel tudják tárni ezeket a visszaéléseket, különös tekintettel kell kezelni a kiskorúak, illetve az egészségügyi problémákkal kap, rendelkező személyek beadványait. Ezt üdvözlöm. Ezek nagyon fontosak. Ugyanakkor nehéz a helyzet akkor, amikor olyan kérdéseket kell megválaszolnunk, amik arról szólnak, hogy hogyan járunk el az emberi emberkereskedőkkel, hiszen ők pontosan a kiskorúakra specializálódnak, a családokat arra veszik rá, hogy fizessenek, és a lehető legszörnyűbb módon hozzák hoz Európába ezeket az embereket. Azt is meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk ezekkel a módszerekkel bánni, és nem lehet-e azt, hogy mi jól gondoljuk, hogy jó szándékkal hozzuk meg ezeket a jogszabályokat, és igazából pedig még jobban kihasználják a bűnözői csoportok ezeket a szabályokat, hogy még több pénzt keressenek a, az üzleteikkel. Már a legkorábbi stádiumban meg kell adni a kiskorúaknak a hozzáférést az oktatás, ez nagyon fontos, ezt helyesnek tartom. Nagyon fontos az, hogy tanuljanak ezek a fiatalok, mindegy, hogy most itt maradnak az Európai Unióban ezek a fiatalok, vagy visszatérnek a saját hazájukba, sohasem lehet rossz az, hogyha oktatásban részesülnek. Van még egy pont, amit én problémásnak tartok. A bizottság azt javasolja, hogy az, aki eltűnik, illetve e, nem e, jelenik meg, az is megkapja a e, lehetőséget arra, hogy megfelelő támogatást kaphasson. Én ezt nem tartom annyira helyesnek, Hogyha az Európai Bizottság tényleg úgy szeretne eljárni, mint hogy ezt elmondta nekünk, vagyis hogyha vagyis nem akarja támogatni az illegatás való ö, eltűnést, akkor valóban meg kell vizsgálnia ezt a pontot. Tehát vannak olyan pontok, amelyek nagyon fontosak, például a gyorsított eljárás, én ezt is kritikusan nézem, az együttműködési kötelezettség is fontos, azonban ez nincs eléggé kiemelve a menekültek esetében. Úgy gondolom, hogy a menekült státuszét folyamadónak együtt kell működnie, legalább az igazi nevét el kell mondania, a származási országát el kell mondania azért, hogyha már menekült státuszt szeretnek kapni. Hogyha ez nem történik meg, akkor nem lehetséges a gyorsított eljárás, és igazából nincsen semmilyen ö, szankció jelenleg, tehát ezt mindenképpen meg kell néznünk. Minden olyan korlátozásnál, akadályozásnál, amelyet ö, meg lehet valósítani egy ilyen folyamatnál, ö, nem tudom, hogy a hat hónap elegendő lesz, ebbe lehet -e ezt tartani. nem tudom, hogy valóban hat hónap alatt le lehet-e folytatni egy ilyen eljárást. Van még egy olyan pont, ami szerintem eléggé vitatott. Én mindenképpen szeretném a gyorsított eljárást, azonban a hivatalnok, hivataloknak lehetővé kell tenni azt, hogy ezt le is tudják folytatni, és a menekült státuszért folyamodóknak is együtt kell működniük. A traumatikus események esetén persze ez problémás, mindenképpen segíteni kell a menekülteket, én ezt nagyon fontosnak tartom. Ugyanakkor nem szabad, hogy akadály alakuljon ki az eljárás során. Ez azt jelenti, hogy az EPP támogatja azt, hogy egyfajta védelmet tudjunk létrehozni az üldözöttek számára, megfelelő kontakthelyet kell, kell létrehozni, számos menekült embercsempészek által kerül Európába, megfelelő védelmet kell nekik adni. Fontosnak tartom azt, hogy a menekültek e, mindenképpen találnak egy olyan helyet, amely az Európai Unión kívül van, és ahol segítséget kaphatnak, amennyiben e, őrzötté válnak. Vannak olyanok, akik jobb e, életet szeretnének, ezt megértjük, de azt tudjuk, hogy nem tudunk mindenkit felvenni az Európai Unióba, de meg kell adni lehetőséget nekik arra, hogy ezek az emberek érdeklődjenek még mielőtt Európába érkeznének, és még mielőtt emberkereskedőkhöz ö, kerülnének. A bűnözői ö, csoportok, akik emberkeskedelemmel foglalkoznak, gyakran el sem hozzák Európába ezeket az embereket, hanem néha kirakják őket a sivatagba, és ott éhen vagy szomjan halnak ezek az emberek. Bereichen herbeizuführen. Ich sehe halt noch vor dem Hintergrund. Ähm Ennek tudatában szükség van arra, hogy hat hogy rövid legyen az eljárás, de a hat hónapos határidő betartása nehéznek tűnik. Meg kell nézni ezt, hogy hogyan lehet a visszaélésekkel szembenézni, és meg kell azt is vizsgálni, hogyan lehet ezt elkerülni. Köszönöm szépen. Most bronz képviselője szó. Thank you, Mr. President. Like... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném tudni, hogy a menedékjogot kérőknek hány százaléka jött az Európai Unióba közvetlenül, azért, mert azt látják, hogy ott üldözik őket, és milyen százalékban jutottak el valamilyen biztonságos országba. Lehet, hogy az elő, első eset valós menedékkérő, a későbbiek, tehát a második esetben gyakran előfordul, hogy amint amint biztonságos országba kerülnek, akkor tulajdonképpen gazdasági bevándorlók lesznek. Ezeket nem lehet eredeti és valós menedékjogot kérőknek tartani, hiszen akkor egyenlőtlen lesz a helyzet. Köszönöm. Grazie. La parola adesso alla signora Weber. Köszönöm szépen, képviselő következik. În primul rând, Vreau să vă spun că îmi cer scuze în numele colegii. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy elnézést kérek Nagyahegy nevében, aki árnyék jelentéstevő a frakciónk nevében, de most nem tudott eljönni, ezért a frakció álláspontját szeretném megosztani önökkel a munkadokumentumot illetően. Illetve az egész menedékcsomagot, illetve először is köszönettel tartozom Guillaume asszonynak a prezentációért, illetve a munkadokumentumért is. Úgy érezzük, hogy közös álláspontot kellene kialakítani a menedék csomagot illetően. Annak ellenére, hogy a csomag bizonyos aspektusait más-más fázisban fogjuk elfogadni, mégis úgy érezzük, hogy kell egy közös megközelítés, egy közös álláspont. Tudjuk, hogy az ilyen megközelítés eltér attól, ahogyan a tanács gondolkodik, de a parlamentben ugye elképzelhető, és úgy van, hogy, hogy vannak különböző ideológiák, mégis el kell érni a kritikus tömeget a közös álláspont kialakításához. Ami a munkadokumentumot illeti, először is üdvözlöm az általa felvetett kérdéseket, jó pár témával foglalkozik a bizottsági javaslat. Úgy érezzük, hogy a minimum szabályok különböző területekre vonatkoznak, és ez így helyes. Például a jogi segítségnyújtáshoz való jog, illetve jogi hatóságokhoz való hozzáférés, például a visszaélés esetében. Ezeket tisztázni kell, különösen a fiatalkorúakat illetően, akik társ nélkül, felnőtt nélkül utaznak, meg kell határozni, hogy mi az eredeti, a származási ország, illetve mi is az a biztonságos harmadik ország. Tehát ezeket a kérdéseket definiálni kell azért, hogy megfelelően meg lehessen valósítani ezt a szöveget, át lehessen ültetni gyakorlatba. Nem tudom, hogy érdemes-e rámutatni a következőkre, de mégis ezt fogom tenni. Úgy tűnik számomra, hogy ha a parlament nem elég gyors az eljárásában, tehát nem ad be a tanácsnak időben szöveget, akkor nem sikerül meg a bizottság beleegyezését megkapni, nem lesz közös álláspont időben, és végül a tagállamok döntenek majd különböző egyéni alapon, és mindenki azt csinál, amit akar. Ezt pedig ugye itt az Európai Parlamentben nem szeretnénk látni. Látom azt is, hogy a különböző tagállamok különböző álláspontot képviselnek, hiszen nem minden országot érint ez a kérdés ugyanolyan mértékben, nyilvánvaló ez mindenki számára. Mindemellett természetesen észben kell tartani azt, hogy miről van szó. Emberekről van szó, olyan emberekről, mint amilyenek mi is vagyunk. Akik különböző indítatásból, különböző okból az életük jobbítása vagy biztonságuk érdekében eljöttnek az Európai Unióba, és teljesen természetes, az, hogy a nehézségekkel abban az országban kell szembenézni, ahol menedékjogot kérnek. Nagyon reméljük, hogy ez a jelentés minél előbb lezárul, és nagyon reméljük azt is, hogy 2012-re elfogadjuk ezt a jelentést. Köszönöm szépen, Bozútil képviselő. Thank you, Mr. Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Augustin uh, Diaz kollégának boldog születésnapot kívánok, de mire megkaptam a szót, lehet, hogy már ő el is tűnt a teremből, vagy itt van még? Nem, már nincs. Nos, hát akkor majd később kell átadni neki az üdvözletet. Diaz de Mera uh, úrnak minden esetre a legjobbakat kívánom a születésnapján. Hozzászólásomban Monika Holmájer kollégámat szeretném támogatni. Olyan országból jövök, amely eltér attól az országtól, illetve annak a valóságától, amelyben Mónika jön, mégis osztom álláspontját bizonyos kérdésekben. Hadd mondjam el, én is egyetértek azzal, egyértelmű jogszabályokra van szükség ebben a témában, illetve a jogszabályoknak elsősorban az a feladata, hogy hatékonyan segítsenek abban, hogy kiszűrjük, kik jogosak nemzetközi védelemre, és kik azok, akik nem. Azért, mert különbséget kell tenni a két csoport között, és meg is kell tennünk különbséget kell tennünk a két csoport között azokért, akik, azok kedvéért, azok érdekében, akik erre jogosultak. Különben egy nehézkes jogszabály lesz a végeredmény, amit csak ki fognak játszani, és ez pedig ebből azoknak lesz káruk, akik valóban védelemre szorulnak, és ezeket a, a valós és jogos eseteket felvizezi, felolvasztja majd a visszaélés. Osztom tehát Mónika aggodalmát bizonyos kérdésekben, például a szabad és ingyenes jogi segítségnyújtás, illetve a meggyorsított eljárások. Ezek olyan kérdések, amelyekben én is osztom az aggodalmát tehát. Zárásképpen pedig hadd mondjam el, hogy nagyon helyes az, hogyha tankönyvszerűen közelítjük meg ezt a kérdést, a szabványokat növeljük, a normákat növeljük. Ez mind nagyon rendben van, és helyes is az, hogy a jogokat előre mozdítsuk. Ki lehet ez ellen? Azonban nagyon óvatosnak kell lennünk, nem szabad elszakadnunk a valóságtól, attól, ami, ami valóban történik az, a különböző országokban. Nagyon sok olyan tagállam van az Európai Unióban, de Stavros Stavrinidis kollégánk, aki Görögországba jön, is ezek közé tartozik. Nagyon sok olyan tagállam van tehát, ahol súlyos nehézségekkel kell megküzdeni a jelenlegi jogszabályok miatt, és akkor még nem beszéltünk az újabb jogszabályokról, amelyek még csak emelik a tétet. Tehát az első dolog, amire oda kell figyelnünk, az az, hogy segíteni kell ezeknek a tagállamoknak abban, hogy a jelenlegi szabványoknak megfeleljenek, mert már ez is nehézséget okoz számukra. Nagyon sok országot magára hagytunk, és most pedig a cél keresztet még messzebbre tesszük, és számukra szinte lehetetlen az, hogy megfeleljenek a jogi követelményeknek. Tehát tisztelt kollégák, mindenkit arra kérek, járjunk el óvatosan, és ne szakadjunk el a valóságtól. Igen, szükség van törvényekre, igen, szükség van magas szintű szabványokra, mert ahogyan nagyon helyesen Renata Weber is elmondta, emberekről van szó, de fontos, hogy ezek a szabályok reálisak és valóságszerűek legyenek. Köszönöm. Grazie, volevo fare al nome dell'assemblea gli auguri. Köszönöm szépen. Én is szeretem volna Diaz de Meirát felköszönteni a születésnapján, de hát Simon Buzutil megelőzött. 80 éves, de gratulálunk, egyetlen nem így néz ki. De viccelek csak, úgyhogy Van der Stuper úré a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is Guillaume asszonynak szeretnék köszönetet mondani azért, hogy nagyon jó tanácskozásokat folytatott az árnyék jelentéstevőkkel. Én nem tudom, hogyan tudom elmondani az én választóimnak Hollandiában, a Szabadságpártjának a választóinak, hogy miért nem beszéltünk jövőben menekült ügyről azt mondta, hogy szeretné szabályozni a menekült kérdést, azon majd a szabadi szerződés is. A szubszidaritás a szubszidaritás figyelembe veszi a bizottság, de szerintem nem eléggé jó, jól, és csak bizonyos területeken. A bizottság azt mondja, hogy ennek az eldolgozásnak az a célja, hogy nagyobb legyen az összefüggés az EU menekültügyi eszközeivel, illetve jobb legyen a az együttműködésre be tudjuk előzni a éléseket. Most mik a jobb döntések? Milyen döntések a jók? Jók ezek a tagállamok számára, akiket elöntenek a menekültek, vagy ezek jók a menekültek számára, ezek a jobb szabályok? Én ezeket szeretném, ezt szeretném megtudni. És hogyan lehet megelőzni a visszaélés, az nem egészen világos számomra. Az is benne van a szövegben, hogy a tagállamoknak jobb normákat kell alkalmazniuk, kedvezőbb normákat kell alkalmazniuk, hát ez relatív, hogy kinek számára kedvező ez. Ezen kívül menekültekről is beszélnek, akik megjelennek az országban, megkülönböztették azokat, akiknek jó szándék, illetve rossz szándékuk van. Ezt hogyan lehet elérni, és hogyan fogják bizonyítani a tagállamok azt, hogy valaki rossz szemben hazudott. Ha valaki hazudik, akkor hazudik. Ezt is szeretném megtudni önöktől, hogy erről mit gondolnak. Ezen kívül, hogyha a, valakit elutasítanak, nem igazán értem, hogy hogyan uh, tudnak itt uh, eljárni, ez nem világos számomra. A terminológia módosítása, ezt én tipikusnak tartom azt, más neveket ö, ö, átnevezünk dolgokat. Most már nem menekülteknek hívjuk őket, hanem nemzetközi védelemért folyamodóknak. Ez nem igazán tartom én jónak, mert itt teljesen másfajta képet hozunk létre, mint a valóság. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Szippel asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretnék néhány kulcsfontosságú pontra visszatérni. Szerintem nem lehet lemondani arról, hogy a teljes folyamat során egységes standardokat hozzunk létre, és egy közös eljárást hozzunk létre az Európai Unióban. Természetesen az egyes tagállamokban a helyzet nagyon különböző, azonban ez nem jelenti azt, hogy ne lehessenek közös standardok, pont emellett szó lesz, közös standardokra van szükség, szolidáris egyensúlyra van szükség a tagállamok között, és ennek tovább kell lépnie a közös menekültügyi hivatal létrehozása és a hat hónap természetesen, hogy be lehet ezt tartani, ez függ a menekültek együttműködésétől is, de a kérdés, hogy mennyi idő alatt lehet e, lebonyolítani egy ilyen eljárást, az függ attól is, hogy hány munkatárs áll rendelkezésre, és ezek a munkatársak e, milyen minőségben tudnak foglalkozni ezekkel az eljárásokkal, és hogyan tudják e, felismerni az egyes menekültek helyzetét? Ez is fontos kérdés. Azon kérdés kapcsán, kapcsán hogy hogyan tudunk közös standardokat létrehozni, nem szabad, hogy ennek kapcsán csak is a pénzügyi kérdésekre koncentráljunk. Az Európai Unióban mindig gyors, túlságosan is gyorsan foglalkozunk a világ minden táján tapasztalható emberi jogi kérdésekkel, de fel kell tennünk a kérdést hogy nem ö, túl olcsó a számunkra, nem túl olcsó módszerek vagyunk meg az emberi kéréseket nálunk, meg kell teremteni a védelmet a menekültek számára, és ez egyes eseteket kell megnéznünk. Az úgynevezett ö, az úgynevezett eltűnés kérdése, illetve a biztos át biztos a kérdés, ez is nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, mert az a benyomásom, hogyha így folytatjuk a dolgot, ahogy eddig tettük, akkor minden tagállam biztonságos tagállammá válhat, és a menekültek kiinduló helyzet nagyon különböző, és lehet, hogy van egy olyan menekült, aki számára egy harmadik ország az megfelelő biztonságos lehet, de van olyan menekült, szám, aki számára ez nem lenne biztonságos. Tehát az Európai Uniónak példával kell előjárnia az emberi jogok betartása kapcsán, és nem szabad, hogy a kis részletekben elveszünk a vita során. Grazie, signora Romero López. Köszönöm szépen, Romero López asszony következik. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr! Ebben az állásolásban, illetve ebben az irányelvben ez eljárásról beszélünk, és ezért eh, a alapvető normákat eh, határozzuk meg, mert ezek kapcsán erőforrásokat spórolhatunk meg. Meg vagyok arról győződve, hogy minden frakció egyetért abban, hogy a visszaélések megakadályozzák azt, hogy az igazi menekülteket valóban meg lehessen védeni. Azonban ezt az irányelvet nem szabad arra kihasználnunk, hogy itt olyan helyzetekről beszéljünk, amelyeknek semmi köze nincs azokhoz a témákhoz, amelyekkel most mi éppen itt foglalkozunk. A visszaélés, a az emberkereskedők által például. Azok, akik nemzetközi védelmet kérnek, tehát menekült státuszért folyamodnak, ők gyakran szenvednek az emberkereskedők miatt, tehát kétszeresen is áldozattá válnak. Nem lehet azt mondani, hogy, ami miatt, hogy amiatt, hogy emberkereskedők áldozatává váltak, most már nem szolgálnak rá arra, hogy megkapják a menekült státuszt. Ugyanakkor nagyon rossz helyzetben vannak a saját hazájukban is. Nem szabad ezt a kettőt összekeverni, semmi köze a kettőnek egymáshoz. Például kiskorúak esetében még sokkal rosszabb a helyzet. Azok, akik eh, menekül státuszért folyamodnak, illetve nemzetközi védelmet kérnek, hogyha ők erre rászolgálnak, függetlenül attól, hogy eh, emberkereskedővel, vagy anélkül érkeztek Európába, akkor meg kell kapniuk ezt a védelmet. Az eljárásról beszélünk, amelyet a tagállamok alkalmaznak, és semmi másról. A többi dolgot majd később fogjuk megvitatni. És egy olyan álláspontot védünk itt, amely nem világos. Most mit jelent az eljárással történő visszaélés. Mikor történik ez meg? Úgy gondolom, hogy az érvek eddig eléggé ingatag lábon álltak. Nem szabad összekeverni a dolgokat egymással. Egyrésztről tehát van az eljárás, a tagállamok helyzete, illetve az, hogy szeretnék egyszerűsíteni az eljárást, és ezt nem szabad összekeverni az emberkereskedelemmel, ez ami teljesen más dolog. És hogyha már az emberkereskedelemről beszélünk, akkor ez egy teljesen más téma, az áldozatok kétszeresen is áldozattá válnak, amikor hozzákérkeznek. Az utolsó hozzászóló Lutford asszony. Thank you very much, uh, Chairman, and uh, thank you. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen Guillaume asszonynak a nagyon hasznos munka dokumentumát. Az Egyesült Királyságának kormánya tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy átmenetileg felfüggesztette a visszatérést Görögországba a Dublini Egyezmény értelmében. És sokan gondolják, hogy most emiatt két évig fog tartani az eljárás. Nem ismerem pontosan az esetet. Az Egyesült Királyság tehát arról döntött, hogy egyszerű alkalommal maga fog foglalkozni ezekkel a kérelmekkel, és nem fogja alkalmazni a Dublini eszközöket. Én mindenképpen támogattam a menekült eljárás magas standardjait, illetve azt, hogy meg lehessen felelni a nemzetközi előjárásoknak, illetve hogy foglalkozunk a munkkal, a beadványokkal, és biztosítani kell azt, hogy hogy senki, aki rászolgál a menekült státuszra, azt ne utasítsák el. Másrésztről viszont hatékony és költséghatékony eljárásra van szükségünk, Nekem mindenki egy célkötőzés tetszik, de mindenképpen ö, támogatás kell a menekült rendszer számára, és a három célkötőzés állandóan nyomás alá kerül. Úgy vélem, hogy mindenképpen hatékonynak és költséghatékonynak kell az, lenni az eljárásnak, és ebben magas szintűnek is kell lennie, mert hogyha mert hogyha ezt megteszük, akkor jó döntéseket lehet hozni, amelyek, és amelyekkel szemben nem lehet uh, sikeresen fellebbezni. Tehát megfelelő támogatást kell adni a igénybenyújtóknak, megfelelő személyes interjúkra van szükség, és ezek már önmagukban is azt hoz fognak vezetni, hogy késedelmek, késedelmet szenved a rendszer, de így legalább meg lehet védeni a döntéseket sokkal jobban, hogyha ezek jól elő vannak készítve. De az a tény, és most Én persze nem tudom ennek az Egyesült Királyságban döntésnek a hátterét, de úgy tűnik, hogy nem szabad figyelmünk kívül hagynunk a valóságot, ez pedig az, hogy egy dolog az, hogyha ambiciózusok vagyunk a harmonizáció kapcsán, de meg kell néznünk azt, hogy hol is járunk most a végrehajtást illetően. Az EU irányelvek első körének végrehajtását illetően. És hát azt lehet látni, hogy elég sok probléma van a végrehajtást eh, illetően nem szabad túlságosan ambiciózusnak lenni, mert akkor a végén nem érjük el a célunkat, és a cél az az, hogy minden országban megfelelő menekült státusz meghatározó rendszer legyen. Jelenleg ez nincsen meg, nem kell kiválasztani senkit sem. Tudjuk, hogy vannak olyan országok, ahol, amelyekre óriási nyomás nehezedik. Vannak gyakorlati dolgok, amelyeket meg kell tennünk. Itt van az új Európai Menekültügyi Támogató Iroda, sokkal több tréningre van szükség, együttműködésre van szükség. Egyformán kell, előtérbe kell ezt helyezni, tehát a gyakorlati együttműködést, ugyanígy a jogalkotási eszközöket is ahogy mondtam, nem akarok eltérni a hosszú távú támogatásomtól, a költség hatékony eljárások, illetve a magas tanárokat illetően, de nem szabad, hogy elrohanjunk ezzel a ambíciónkkal. A 2012-es célkötőzés a menekültekkel kapcsolatban ez már nem fog megvalósulni. Tehát legalább biztosítsuk azt, hogy az előzetes munkát elvégezzük rendesen, és ne ö, hozzunk létre valóság alapot nélkülöző elvárásokat. Nem hiszem, hogy az elkövetkező két évben sikerül megvalósítanunk ezt a menekültügyi rendszer. Bene, adesso la signora Olmayer. Köszönöm szépen, Olmayer. Asszony következik. Ganz kurz, nachdem die Kollegin mich angesprochen hat, was... Csak röviden, miután valaki rákérdezett arra, hogy most eh, hogyan keveredik össze az emberkereskedelemmel az eljárással. A 90-es években Németországban eh, eléggé sok tapasztalatot tettünk eh, szert ezzel kapcsolatban. Tehát igazából szakértők vagyunk ezen a területen. És ennek kapcsán sok változást történt Németországban az eljárást illetően. Például voltak bizonyos csoportok, amelyek bizonyos védelmet kapnak. Hogyha ez megtörténik, akkor ezekre a csoportokra koncentrálnak az emberkereskedők, és ezek a csoportok jelennek meg nagyobb számban az Európai Unióban. Most nem arról van szó, hogy őket nem kell megvédeni, de el kell azon gondolkodni, hogy a mechanizmusokat hogyan lehet észszerűen úgy összehangolni, hogy ne legyen még plusz emberkereskedelem, ne legyenek nagyobb számban halott gyerekek akár ennek emiatt. Tehát egy megkülönböztetett eljárásra van szükség, és realisztikusan kell eljárnunk, mert a tapasztalat sajnos nem igazán jó néhány területen. Néhány téma terület még. Valaki azt mondta, hogy a pénzügyi kérdések nem annyira fontosak. Én realista vagyok, és Latford asszony véleményét osztom, realistának kell lennünk. Egyetértek Latford asszonynal. Azok, akik más okból érkeznek hozzánk, azoknak akkor sokkal nagyobb, mint azok, akiket üldöznek. Mindenképpen azon kell lennünk, hogy egy differenciált, realista rendszert építsünk ki, hiszen így gyorsabb eljárásokat lehet elérni, és amennyire csak lehet, meg lehet előzni a visszaéléseket. És így realistább perspektívát tudunk nyújtani azok számá, számára, és akik másokból szeretnének hozzánk jönni. A, az eltűnés kérdése egy olyan országban, ahol van egy minimális standard, ott nincs értelme annak, hogy valaki csak úgy eltűnjön a rendszerből, mert ott megfelelő eljárás van. A cél az az, hogy meglegyen az alapvető standard, most nem erről van szó, hogy, valakinek ne adnák meg a gyakorlati segítséget. Mi sem küldünk vissza embereket Görögországba, de mindenképpen szeretnénk kölcsönösen segíteni. Nagyon fontos a gyakorlati együttműködés, nagyon fontos, hogy egymásnak szervezeti segítséget adjunk, de hogyha egy állam extrém helyzetbe kerül, akkor el kell azon gondolkodni, hogy gyakorlatilag sokkal gyorsabban kell segíteni, mint ahogy eddig. Nem szeretném, hogyha egyfajta európai erődítményt mint megnyitnánk, hanem ha tényleg szeretnénk segíteni a menekülteknek, akkor arról is gondoskodnunk kell, hogy megvalósíthassák a céljaikat, és, és nehogy véletlenül a, az eljárás miatt alakuljon ki túl nagy Köszönöm szépen. Lambrinidis kollega következik, mielőtt a tanácsnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon röviden a következőket szeretném elmondani. Egyértelmű csomagként kell kezelni ezt a témát, és ebben a kontextusban úgy gondolom, hogy rendkívül fontos a parlament számára, hogy a parlament vesse fel, és sajnos a parlament áll ebben a helyzetben, mert a tanács és a bizottság az esetek legnagyobb részében nem, a permanens szolidaritási mechanizmust azon tagállamok számára, amelyek a legnagyobb mennyiségben kell fogadniuk a menekült státuszt kezelőket, kérőket. Mert ugye a legtöbb esetben a Dublint itt teljesen nyilvánvalónak tekintik, tehát az az ország a felelős, amely jóváhagyja vagy nem a kérelmet. Azt hiszem, hogy ez így rendben van, feltéve, ha a rendszerben benne van az is, ami ma nincs, nevezetesen egy szolidaritási mechanizmus, visszafogadási ö, megoldás, hogyha szükség van erre, amelyben minden ország részt vesz. Ha ezt nem tesszük, szerintem nem fogjuk megoldani a problémát. És több ezer menekült státuszt kérőt úgy fognak kezelni, ahogyan egyetlen egy országunknak sem kellene emberi élőlényeket kezelni. Úgyhogy megint csak meg kell tennünk mindent, amit csak tett, megtettünk a múltban is, kezdeményeznünk itt a parlamentben, hogy ezt a szolidaritási mechanizmust megint felvessük. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Amikor ennek a pontnak a tárgyalását kezdtük, a tanács képviselője még jelen volt, Nos, Stein asszony van itt, úgy, hogy úgy gondolom, hogy a lehető legpontosabban kérem, hogy Stein úr számoljon benne a jelenlegi helyzetről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Igazából nem volt ma az a, címem, a, a célom, hogy, hogy most pontos véleménnyel álljak elő. Nagyon fontos az, hogy egy teljes képet kapjunk. Talán holnap tenném ezt meg, de hogyha most mindenképpen szeretnék, akkor beszéltek erről a specifikus dossziéről is. Először is hadd a köszönetet Guillaume asszonynak a munkájáért és ezért a vitáért, amit most hallhattunk. Úgy gondolom, hogy a vita is megmutatta azt, hogy igazából nagyon komplex dossziéről van szó, a tanácsban is így gondoljuk ezt. Nagyon sok munka történt már technikai szinten a spanyol elnökség alatt. Ez megmutatta azt, hogy számos olyan pont van, amelyek nagyon komplexes, komplexek, és ezeket a pontokat most láthatjuk Guillaume asszony munkadokumentumában is. A belga elnökség kiszélesítette a technikai tárgyalásokat. E hónap elején egy menekült ügyi konferenciát hívtunk össze, hogy ezt a dossziét egy úgyfajta, egy úgymond alulról felfelé ponttal megnézzük, meghívtuk a civil szervezeteket, megnéztük azt, hogy a bizottság javaslat, amit is tartalmaz. Ez nagyon hasznos volt a tanácsi munka számára, illetve a parlamenti munka számára is hasznos volt ez. Biztos vagyunk abban, hogy a tanácsban folytatjuk ezt a munkát, és megnézzük azt is, hogy az Európai Parlament hogyan halad vagy a munkájával ezen a területen. Ahogy mondtam, nagyon komplex a vita, pontok nagyon politikailag fontosak a tagállamok számára. Jelenleg ennyit tudok mondani, de a továbbiakban ö, folytatni fogjuk ezt a munkát. Köszönöm szépen. La la signora Muriel. A bizottság nevében Muriel Goin asszony kap szót. Madame Muriel Green, oui, bonjour. Igen, Madame Muriel Green vagyok. Jó napot kívánok mindenkinek. Csak hangsúlyozni szeretném a bizottság köszönetét Szilvi Guillaume előadó számára, mert nagyon jól rámutatott azokra a kulcsfontosságú kérdésekre, amelyek tényleg nagyon nehéz viták középpontjába állnak a tanácson belül. Ezen túl nagyon jól azonosította azt a fő gondolatot, amely a bizottság javaslatban található, nevezetesen a frontloading elvét, az első fok minőségét és fontosságát mind az tagállamok, mind a menekült státusz kérők érdeke ez, hogy egyértelműbb határozatok szülessenek, és aztán kevésbé érhesse kritika a fellebbezést. Ezt szeretném mondani, hogy ezek a javaslatok nem csak azért születtek, hogy minőségi ugrást jelentsenek, hanem azért is, hogy jobban rámutassanak azokra az első generációs normákra, amelyekkel kapcsolatban megállapítottuk, hogy további útmutatásra van szükség. És főleg Latford asszonynak válaszolnék, amikor azt mondom, hogy szerintem emlékeztetnünk kell erre is, ugyanis így jobban lehet majd létrehozni a hatékonyabb menekült- ugye, rendszert. Guillaume asszony emlékeztetett a jövőbeli határidőkre. Azt hiszem a vita is azt mutatta, hogy annak érdekében, hogy ne regegy, rekedjen meg ez a téma, a parlamentnek gyorsan kell véleményeznie, és ahogy Malmström asszony is utalt erre néhány nap ezelőtt Brüsszelben a miniszteri ülésen, ez rendkívül fontos lenne a tárgyalások folytatása szempontjából, nevezetesen, hogy a parlament állásfoglalása megszülessen ebben a témában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Gíjom asszonyi a szó előadói minőségében. Köszönöm szépen. Csak röviden, kedves kollégák, kitérnék néhány pontra. Az ALDE képviselője azt mondta, hogy az árnyék jelentés készítője nem volt ott az ülésen, hát mindig meghívtuk, de sose jött el. Nos, a mai vitát is nagyon érdekesnek találtam, mert nagyon jól rámutat arra, hogy a csomagban a befogadási irányelv és az eljárási irányelv mennyire fontosak a többi irányelv vonatkozásában és még egyszer szerettem volna hangsúlyozni ezt. Igen, érzékeltem a realizmus iránti szándékot a kollégák részéről. Tényleg oda kell figyelnünk erre az eljárási irányelvre. Nagyra értékeltem tehát azok megjegyzéseit, akik kérdéseket tettek fel a kollégáinknak. Visszatérek erre majd. Csak annyit szeretnék mondani, hogy tudatában vagyok annak, hogy milyen nehézséget jelent ez a dokumentum a tanácson belül. Tudom, hogy a parlament és a tanács közötti megbeszélések, hát eléggé vajúdósak, hogy fogalmazzak így. Sokszor felvetődik ugye a költségvetési problematika is egy olyan közös szakpolitika területén, ahol egyes tagállamok képviselői számára egyszerűen óriási összegeket jelent ez, és áthághatatlan akadályokat. Nyilván fel kell vetni a financiális kérdéseket is ezért. Az árnyékjelentés készítőknek elmondtam azt, hogy nyilván a rosszul alkalmazott eljárások jelentenek nagy költségeket, és kerülnek sokba az első fokon túl. Nem föltétlenül a normák növelése, számának növelése és harmonizációja. Lehet, hogy kicsit sokáig fog ezt tartani, de ugyanakkor egyetértek egyes kollégákkal. Végül is mindenki úgy érzi, gondolom, hogy megfelelő ritmusban kell dolgoznunk a jelentés elkészítése során. És nagyon remélem, hogy segítségükkel minél előbb be tudom fejezni a nehézségek ellenére, és meg vagyok győződve ö, azzal kapcsolatban, hogy a parlament erőteljesen háspontot fog majd képviselni az irányelvel és annak módosításával kapcsolatban. Köszönöm. Elnök, nincs több hozzászóló. Úgy tűnik, úgy tűnik számomra, hogy átfogó volt a vita ebben a különösen nehéz témában, tekintettel arra, hogy relatíve rövid idő állt rendelkezésünkre, és tekintettel a határidőkre, remélem, hogy az adott határidőn belül sikerül elérnünk a célokat. Javaslom, hogy térjünk át a következő napi rendi pontra, nevezetesen a hatra, hatosra, az utas nyilvántartási adatállomány adatainak harmadik országok részére történő továbbításába kapcsolatos globális megközelítése címe. Egy kommunikáció született ebben a témában a bizottság tollából. Az utasok témájában a májusi csúcsot követően. Most a bizottságnak szeretném megadni a szót, hogy tájékoztasson minket erről a dokumentumról, de szeretnék emlékeztetni arra, hogy ami Kanadát, az Egyesült Államokat és Ausztráliát illeti, bizalmas témákról lesz szó, úgyhogy javaslom, hogy térjünk át a zárt ülésre. Először azonban Préder úrnak adom meg a szót. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ahogyan ön is említette, múlt héten a bizottság elfogadta azt a javaslatcsomagot, amely az utas nyilvántartással kapcsolatos. Először is egy